tisztelt képviselőtársaim folytatjuk az ülésünket rögtön azzal hogy a tegnapi ülésnek a jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. kérdezem önöket hogy van e valakinek észrevétele? úgy látom nincsen akkor a jegyzőkönyvet úgy tekintem hogy önök elfogadják. át is térünk a napirendi pontunkra az első napirendi pontunk egy szóbeli választ igénylő kérdés a tanácshoz és a bizottsághoz az eu csatlakozása a nők elleni és a családon belüli erőszak elleni